Lezárom ezen a szavazást, és azonnal rá is terünk a szavazásra, de szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy az eljárási szabályzat értelmében a kecsdi áj után, illetve a szavazatmagyarázatok megkezdése után már nem lehet jelentkezni szavazat magyarázatra. A délelőtt folyamán még lazán kezeltem ezt a szabályt, de most már másképp fogok eljárni. A napi rend értelmében hat állásfoglalás indítványra fogunk szavazni Gineát illetően. Hat frakció nyújtotta ezt be, be és ez számos állásodulási időtványt fog helyettesíteni ezen témán belül. A tízesről szavazunk név szerint, tízes bekezdés, megnyitom a szavazást. Haben már abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 73 kolléga szavazott, 33-an mellette, 34-en ellene. Aki, uh, elutasítjuk. Hab eine Wortmeldung von Herrn Higgins, bitte. Yes. Higgins úr. Sorry, German. Elnézést, nincs itt a szavazókártyám, de a szavazat me- az indítvány mellett szeretnék szavazni. Wir nehmen das zu Protokoll, das wird aber am Abstimmungsergebnis... Rendben, felveszük a jegyzőkönyvbe, ez azonban nem változtat. Elutasítjuk a tehát elutasítottuk. Még egy hozzászólás ügyeleti kérdésben, tessék. I'm sorry, I don't have my card. Tisztelt elnök úr, sajnálom, de nincs nálam a kártyám, és szeretnék ellene szavazni. Wir nehmen das alles zu Protokoll. Sie können das im Übrigen felveszik a jegyzőkönyvbe, írásban benyújtatják ezt, várom még ezt vagy azt a szűkebb szavazási eredményt, úgyhogy kérem hozzák el a kártyájukat. Egyes módosító, ALDE frakció és a Zöldek Szabad Európai Szövetség, tehát az egyes módosítóról szavazunk. Ki járul hozzá ehhez? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elektronikusan kontrolláljuk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 74 szavazat, 32 mellett a 37 ellen elutasítjuk. Most az egész állásfoglalás indítványról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 74 leadott szavazatból 74-en. Mellettes nincs tartózkodás, nincs ellenszavazat. Egyhangulag elfogadtuk a javaslatot. Az új szöveg kerül a állásfoglalás indítványba. Most pedig hét módosító indítvány következik Irán vonatkozásában. Először a hét frakciós anyag következik. A nyolcasról szavazunk először is külön szavazás keretében. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. A témában elfogadtuk ezt, és akkor belekerül az új szövegbe mindez. Sri Lanka következik. Először nézzük a közös állásfoglalási indítványát hat frakciónak, amely a korábbi szöveg helyébe lép. Mindenek előtt az egyesről szavazunk, a Zöldek és Szabad Európai Szövetség módosítói kiszavaz mellette, ki ellenzi ezt. Tartózkodás, elfogadtuk. kettes módosítóról szavazunk, a nyolcas ponthoz. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 11-es pont, 3-as módosító zöldek és Szabad Európai Zöldség, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Elfogadtuk. Harmadik preambulum bekezdéshez Mant kolléga szeretne szóbeli módosítót bejelenteni. Tessék! Azt javasolnám, elnök úr, hogy ezt a hármas preambulum bekezdést kivegyük innen, mivel az újságírók helyzete Tiszainelgen újságíró helyzetével már foglalkoztunk a bevezetőben, azonban később nem a tárgyalásaink során levettük ezt a témát a napirendről, éppen ezért azt javasolnám, hogy vegyük ki innen ezt a szövegrészt. Minden bizonyal lesz lehetőségünk még arra, hogy foglalkozzunk majd ezzel. Köszönöm. Elnök. A kérés tehát az, hogy kivegyük innen a hármas preambul bekezdést. Bekezdést. Valaki ellenzi ezt? akkor szavazunk arról, hogy a hármast kivegyük. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Most az egész általános indítványról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom. 63 szavazatból 60 támogató szavazat, 3-an tartózkodtak, elfogadtuk. Ezzel a szavazások végére értünk. Hadd mondjam még el, hogy a néppárt azt kérte, hogy Győri Enikőt a szociális válság és pénzügyi válsághoz kinevezzük tagnak, tévában kinevezzük tagnak, ellenvetés nincs, úgyhogy ezt megerősítem. Passzelt úr!